Hölgyeim és uraim, azt javaslom kezdjük el a mai ülést. Mindenek előtt szeretném üdvözölni kedves vendégeinket, az AFET és delegációbeli kollégákat, a nyugat-balkáni parlamenti elnökök csúcsának utolsó fordulója ez, az AFET munkacsoport különleges ülése a Nyugat-Balkánnal foglalkozó témában. Szeretném üdvözölni vendégeinket, Gramos Rucsi, Denis Vidic, Dragan Csovics, urakat, Glau Konyucsát, Ivan Brajovics, Talaj Jaferi urakat és Mara Gojkovics asszonyt, akik Bosznia, Posz, a nyugat-balkáni államok parlamentjeinek vezet elnökei. Az Európai Parlament oldalon pedig azokat a kollégákat üdvözlöm, akik számára a Nyugat-Balkán jövője oly fontos, a jelentéstevőket és a delegációvezetőket a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban működő kollégákat. Ez az ülés egy konkrét témának szendelt, egy köz eszmecsere, a parlamenti elnökök és a AFET tagok között, akik a nyugat-balkáni témával foglalkoznak. Ha nincs ellenvetésük a napi rendel kapcsolatban, akkor el is kezdjük a munkát ennek alapján. Kedves parlamenti elnökök! Az Európai Parlament elnökével, Sassoli úrral való találkozójuk után és a frakcióvezetőkkel való találkozójuk után szeretnénk meghallgatni az önök gondolatait arról, hogyan lehet erősíteni a bővítéssel kapcsolatos reformok parlamenti dimenzióját. Hadd mutassam be ezt a munkacsoportot önöknek, ahol a nyugat a foglalkozó fő képviselők dolgoznak. Ennek a csoportosnak a, a gerincét a jelentéstevők és a delegáció elnökök alkotják, akik az önök régióban levő országokkal dolgoznak. Sok új arc van közöttünk, hiszen 60%-a az európai parlamenti képviselőknek újonnan megválasztott képviselő a 19-es választások után, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy friss szemmel tekintsünk a kérdésekre. A mai csúcs lépés egy koordináltabb stratégiai parlamenti vállalás felé, hogy az európai bővítési reform, és reformot tovább vigyük, hogy az Európai Parlament kérte 2019. október 24-i jelentésében, amelyel megnyitotta Albániával és Észak-Macedóniával a csatlakozási tárgyalásokat. Ezek kiváló példája a parlamenti diplomáciának olyan időkben, amikor a kormányközi folyamat sajnálatos módon elakadt. Azt javaslom, hogy a mai megbeszélést egy nyitott, jövőre orientált megbeszélésként tekintsük, azonosan hasonlóan gondolkozó partnerek között. A bevezetőmet 5 percre rövidíteném, és aztán elkezdhetjük a lényegi vitát a bővítés folyamat témájában. Szeretném kérni bosznia-hercegovinai vendégeinket arra, hogy mindegy, minden ház, mindegyik ház egy-egy percet kapjon hozzászólásra, három és fél percet mindegyik ház, és hasonlóan szigorúan fogom mérni az időt az európai parlamenti képviselők hozzászólásait illetően, a jelentéstevők és delegáció elnökök kapnak majd elsőbséget. Most pedig szeretném felkérni a parlamenti elnököket, hogy indítsuk el a vitát egy-egy rövid bevezetővel, kérem ismertessék el a bővítéssel Európával kapcsolatos gondolataikat, illetve intézenek konkrét kérdéseket az Európai Parlamenti képviselők, ha úgy érzik, Először tehát a parlamenti elnökök kapnak szót, először az Albán parlament elnöke Galansz Rucsi úr kapja meg a szót, parancsoljon. Sok szóval dejt, külsd, aki mi teretjenne pasvillaim szat. Köszönöm szépen, ez a harmadik ülés, amit szervezünk. Az első ülésen bemutattam a jövőképünket és azt a módszertant, amelyel az Európai Unió csatlakozás irányába fordulunk, illetve hát a bővítés folyamatában, ahogy szeretnénk részt venni. Minden mellett beszéltem a tárgyalások megnyitásáról az Európai Unió és Albánia között. A második ülésén a parlamenti frakcióelnökök körében a hazám által költött prioritásokat ismertettem a bővítéssel kapcsolatban. Ez pedig a harmadik ülés. Persze mindig mindent minden egyben az első is, hogyha bárki az Európai Unió központjába, az Európai Parlamentbe jön, a, vagy a frakcióelnökökkel és jelentéstevőkkel találkozni, és az Európai Unió parlamentjének elnökkével tartott, meg, tartott megbeszélésen is nagyon sok újdonság hangzott el. Öt kollégámmal együtt több órát töltöttünk az Európai Parlament elnökével, meg a politikai frakcióvezetőkkel, jelentős tevőkkel, meg a delegációvezetőkkel. Amikor azt mondtam, hogy mindig van, mindig, minden alkalom az első, hát ilyen értelemben és tényleg példátlan ö, tekintélye van ennek az ülésnek a parlamenti elnökök és az európai parlament elnöke között. Nem is tudom, hogy lett volna jellegű, ilyen magas szintű találkozó. Vagy akár a mostanihoz hasonló, ahol a Nyugat-Balkánnal foglalkozó jelentéstevők találkoznának a térség parlamenti elnökeivel. Nagyon nagy hatása van ez rám, nagyon nagy súlyúnak tartom. Ez egy új kezdet, egy új fejlemény, és azt reméljük, hogy a Nyugat-Balkán országának zöld jelzést ad, egyfajta bátorítás is a tárgyalási folyamat elakadását követően. Ez nem csak Albánia és Észak-Macedónia szempontjából fontos kérdés, hanem mind a hat ország szempontjából. Mert hogyha követjük egymás csatlakozásának folyamatát, azok bizony összefüggenek hiszen összesen hat országról van szó, Kézzel közül kettő már elkezdte a tárgyalásokat, kettő folyamatban van, kettő még nem nyitotta meg, és a Bosznia-Hercegovina beli kollégám, illetve koszovói kollégám még a szabad mozgás előnyeit sem élvezhetik. Tehát ez a platform ilyen értelemben is nagyon bátorító, hogy előrelépéseket ígér. A tavalyi év nagyon nehéz volt az Európai Parlament szempontjából is, az új fejlemények miatt is, meg a, nyilván a választások miatt is, és a nyugat-balkáni államok polgárai az Európai Uniós választásokat talán nagyobb figyelemmel kísérték, mint az EU állampolgárai. És tartottunk attól, hogy mi lesz, a, hogy az Európai Parlamenti Választások eredménye az lesz, hogy egy euroszkeptikusabb parlament áll majd fel. Ugyanakkor nagyra értékelem, hogy első alkalom, hogy a tárgyásra megnyitására adtak ajánlást, és a bizottság eh, ellenzi ezt, és bár egy új parlament állt föl, állt föl a választások után, és a parlament képviselők 65%-a új képviselő. Nagyon nagyra értékeljük, hogy a parlament is jelezte, hogy a csatlakozási tárgyalások leállítása nem méltányos, és azt hiszem, hogy Albánia és Észak-Macedon kollégám is osztja ezt a véleményt, és azt várjuk a következő európai csúcson helyreütik majd azt a hibát, amit korábban ejtettek, és végre zöld utat, zöld jelzést kap a Észak-Macedóniai és Albániai csatlakozás ügye. Meg vagyok győződve róla, és hiszek abban, hogy ez a döntés megszületik majd, és szeretném megköszönni a meghívást. Your intervention now floor goes to Mr. Köszönöm szépen. Denics Szivics úr következik. Bosznia-Hercegovina parlamenti közgyűlésének vezetője. Köszönöm szépen, Picola elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Jártam már itt néhány évvel ezelőtt, az egyik bosznia-hercegovinai minisztérium képviseletében szeretném most is elmondani, mint akkor, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ezúttal a bosznia-hercegovinai parlament képviselőházának képviseletében járok itt. Bosznia-hercegovina nagyon fontosnak tartja az Európai Uniós perspektívát, nagyon fontos témának tartjuk a magunk részéről az európai integrációt. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy a régiónkból származó kollégákkal egyeztethetek. Ugye Nyugat-Balkánnak szokás nevezni sokszor Európában ezt a régiót, mi inkább Dél-Kelet-Európának tituláljuk, hiszen kulturálisan, történelmileg és földrajzilag is Európához tartozónak tartjuk magunkat. Úgy gondolom, hogy régóta foglalkozom már európai ügyekkel, ezért hitelesen beszélhetek Bosznia-Hercegovina európai integrációjáról, Európa felé vezető útjáról, és azokról a problémákról, amelyek felmerülhetnek, illetve azokról a tényezőkről, amelyek elősegíthetik a gyorsabb integrációt, a hosszantartó békét és jólétet. A 2016-os, 17-es, 18-as évek voltak a legsikeresebb évek Bosznia-Hercegovina szempontjából. Ezekben az években nagyon nagy volt a lelkesedés, nagy volt a lendület. A hátrányos gazdasági és egyéb körülmények ellenére ugyanis sikerült gazdasági növekedést biztosítanunk, sikerült fenntartanunk a toleranciát a nemzetek és vallások között, hiszen tudjuk, hogy Bosznia-Hercegovinában ez egy nagyon fontos aspektus fantasztikus kulturális, történelmi örökséggel rendelkezünk, nagyon sokszínű örökséggel, és ezt gazdagítani szeretnénk az Európai Uniót. Nagyon fontosnak tartjuk a bizalmat a régióban élő nemzetek között, és fontosnak tartjuk azt is, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsuk egymás szuverenitását és területi integritását. Bosznia-Hercegovina nem kicsi ország, 3,5 millió lakossal rendelkezünk, nagyon fontos gazdasági vezető szerepet játszunk a régióban, és a kereskedelmi partnereinket illetően hét legfontosabb partnerünk az EU-ból származik. Az euróatlanti integrációnak és a regionális stabilitásnak számunkra nincs alternatívája. Fontos a tudásalapú társadalom kiépítése, a megfelelő infrastruktúra, a jogállamiság, a megfelelő gazdasági fejlődés, ezekkel kívánjuk biztosítani a polgáraink számára a békés életet és a jólétet. Ha nem sikerül ezeket biztosítani, akkor a fiatalok továbbra is el fogják hagyni az országot, és mindannak, amiről ma itt beszélek, nem lesz értelme. Mi azt szeretnénk, hogy a fiatal boszniaiak Boszniában maradjanak, és hogy megtartsuk őket emberi erőforrásként. Ehhez szükséges a belső konszolidáció, az átfogó integráció és a teljes jogú tagság európai perspektívája. Így tudjuk semlegesíteni azokat a negatív hatásokat, amelyek még mindig érezhetőek a 90-es évek politikája miatt. Fontos, hogy pontot tegyünk a múlt, a háborús múlt végére. Ehhez az kell, hogy megerősítsük az európai értékrendszert, meg legyen a politikai szándék az európai út követésére. Nagyon fontos továbbá az Európai Unió joganyagának mielőbbi beépítése a boszniai jogrendbe, ezáltal elősegítve a dinamikus fejlődést. Mi Bosznia-Hercegovina részéről nem akarunk megerősített partnerséget az Európai Unióval, nem akarunk regionális kezdeményezésekhez csatlakozni, amelyek esetleg helyettesítenék az európai integrációt. Mi kizárólag teljes jogú tagságot szeretnénk az Európai Unióban. Tudjuk természetesen azt, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, nagy felelősséget követel meg a magunk részéről. De Bosznia-Hercegovina jövője, az egész régiónk és az Európai Unió jövője és ezt követeli meg, ezért remélem, hogy sikerül Bosznia-Hercegovina bosznia európai integrációjának utolsó szakaszát is megkezdeni ebben az évben, ez pedig az lenne, hogy megkapjuk a tagjelölti státuszt. Arra kérem önöket, hogy velünk együtt ezen dolgozzanak, ezen dolgozzunk együtt, segítsenek minket abban, hogy megőrizzük a békét, a stabilitást, a multikulturalizmust az országunkban, és elindulhassunk a gazdasági fejlődés és regionális megbékélés útján. Köszönöm szépen. Én is köszönöm önnek, Zizdics úr. Most pedig Dragáncsovicsnak adok szót, aki a boszniai, bosznia-hercegovinai parlament nemzetek házának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy szólhatok önökhöz, miután, eh, eh, miután a kollégám már nagyon sok mindent elmondott. Bosznia-Hercegovinának az európai integráció útját kell követnie, mi semmiféle alternatíváját nem látjuk ennek. Mi ma elsősorban azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az elmúlt időszakban elég sok időt veszítettünk el, az elmúlt két-három hónap leforgása alatt azonban sikerült némi stabilitást hozni a politikai rendszerünkbe, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy az integráció útját bejárjuk és felgyorsítsuk ezeket a folyamatokat. Nagyon fontos, hogy Bosznia-Hercegovinában a választási jogszabályt megreformáljuk, Nyilvánvalóan egy fontos lépés lesz, hogy az Európai Uniós joganyaghoz igazítsuk a jogrendünket. Ez idáig még nem sikerült megfelelően. A politikai szintéren megpróbáljuk, megpróbálunk előrelépést elérni ebben a kérdésben, és márciusig szeretnénk lezárni a választási törvény módosítását. Nagyon régóta zajlik ez a reform folyamat, de reméljük, hogy most már sikerül biztosítanunk azt, hogy mind a három államalkotó nemzet megfelelő választási, megfelelő jogosítványokkal rendelkezzen és jogokkal a választási törvényt illetően. Különösen nagy kihívás számunkra az, hogy hogyan lehet a boszniai intézményeket úgy kialakítani, hogy megoldjuk a nyitott kérdéseket, ide tartozik a megfelelő jogállam kialakítása, a nemzeti kisebbségek védelme, a médiumok szabad működése, a sajtószabadság. Ezek mind-mind olyan lépések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Boszniában gazdaság és társadalmi stabilitás alakuljon ki. Zvizdics úr szavaira visszautalva elmondanám, hogy a tagjelölti státusz nagyon fontos lenne a számunkra, ez új lendületet adna a folyamatoknak. Remélem, hogy sikerül időben lefolytatni a szükséges egyeztetéseket azért, hogy májusig, amikor is sor kerül majd a zágrábi konferenciára a bővítéssel kapcsolatosan, addigra kialakul egy egységes álláspont és számunkra kedvező álláspont a bővítéssel kapcsolatosan és Bosznia csatlakozásával kapcsolatosan, és megkapjuk a tagjelölti státuszt. Mély meggyőződésem, hogy az önök támogatásával ez a célkitűzés elérhető a számunkra, mert számunkra lényegében csak két út létezik. Az egyik az integráció útja, a folyamatok felgyorsításának útja, a második út pedig az lenne, hogy csak magunkkal foglalkozunk, befelé fordulunk és kimaradunk ebből a folyamatból. Remélem, hogy sikerül megtennünk a szükséges előrelépést, és önöket kérem abban, hogy támogassanak minket ezen az úton. Köszönöm szépen. Köszönöm. Glauk Konyufca kapja most a szót, a koszovói ö, parlament elnöke. Shumë zoti Picula. Shëndesim europarlamentarët e pranishëm dhe ju të nderuar zonja dhe zotrin që po merrni pjesë në këtë takim. E, I konsiderojmë takime shumë të rëndësishme. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a rendkívül fontos találkozón. Kis technikai hiba után most hallható a tolmácsolás. Tehát szeretném Picola úrnak is eh, megköszönni, hogy itt lehetünk, és köszönet illeti az összes európai parlamenti képviselőt is. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk az Európai Unió legbarátságosabb intézményében, legalábbis ami a Nyugat-Balkán EU-ba történő integrációját illeti, a parlament a legbarátságosabb. Az Európai Parlamentben köszönjük, hogy megszervezték ezt a találkozót a nyugat-balkáni országok parlamenti elnökeinek a részvételével. A régió országai eh, valamennyien parlamenti eh, köztársaságok eh, és a társadalmi-gazdasági fejlődésben is sok rokon vonást mutatnak ezek az országok. Az EU joghoz kell közelíteni a jogrendünket, és felelősek vagyunk azért is, hogy mi a parlamentek felügyeljük a kormányok munkáját, és ellenőrizzük azt, hogy valóban az EU jogszabályaihoz való igazodás megfelelő módon zajlik-e. Nagyon fontos szempontja az EU-hoz történő integrációnak az, hogy ez a folyamat felgyorsulhat-e. De hát nincsenek különösebb illúzióink arról, hogy sor kerülhetne egyáltalán a csatlakozásra, ha nincsenek, nem lennének megfelelő parlamentjeink. A parlamenti munka megszervezése nagyon fontos feladat, és ezt nem lehet semmi mással helyettesíteni, hogyha az integráció felé biztonság, biztos lépésekkel akarunk haladni. Az, ami az integrációt illeti, Koszovó tulajdonképpen a lista utolsó helyén áll a nyugat-balkáni országok között, eljutottunk oda, hogy stabilizáció és társulási megállapodást köthettünk az EU-val. Szeretném még megemlíteni, hogy az elmúlt években, miután lelassultak a politikai folyamatok, azon intézkedések miatt, amelyekről tárgyalni kellett az illetékes EU intézményekkel a e, stabilitás és társulási megállapodás e, kapcsán. E, nos, csak az intézkedések mintegy 50-60 százalékát valósította meg Koszovó, vagy hajtotta végre Koszovó, és azért tisztább tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, hogy a belső reformok szorosan kapcsolódnak a külső folyamatokhoz. Kölcsönös kapcsolat van e, kettő között, és gyakran levontuk a konzekvenciákat, láttuk azt, ami történt a szomszédunkban, Észak-Macedóniában. Észak-Macedónia végrehajtotta a reform folyamatot, azt a folyamatot, ami nálunk tulajdonképpen 2005-ben már lezajlott. 14 évre volt szükség ahhoz, hogy egy újabb lépéssel a következő szakaszba léphessen egy ország a tárgyalásokkal kapcsolatban. A következő kormány felkészült, bár eh, külső tényezőket figyelembe kell venni. A jó szomszédi viszonyok, kapcsolatok erősödhetnek remélhetőleg, és így gyorsan tovább tudunk lépni a következő szakaszba, eh, meg tudunk felelni a eh, kritériumoknak. Még egyszer köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót és majd később még talán kiegészítettem, amit most elmondtam. Köszönöm szépen a hozzászólását. Nagy örömmel kérhetem most meg Milan Brajevics urat, a montenegrói parlament elnökét, hogy tartsa meg hozzászólását. Köszönöm szépen, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt az európai parlamenti képviselőkhöz szólhatok a legutóbbi ülésen elhangzott, hogy még azok is, akik legrégebb óta parlamenti elnökök, azok is most először tapasztalhatták meg, hogy egy ilyen ülésen vehetnek részt Brüsszelben, hogy egyeztethetnek az Európai Parlament elnökével. Nyilván önök is tudják, hogy milyen nehéz helyzetben találjuk magunkat, milyen nehéz számunkra ez az európai integrációs út. Nagyon örülök, hogy önök a parlament részéről nem egyeztek bele a bővítési folyamat akadály, megakadályozásába. Biztos vagyok abban, hogy meg tudunk állapodni egymással. Konkrétan egy, illetve kettő tagállam volt az, amely a bővítést némileg fékezni akarta, nem lehetett megnyitni a csatlakozási tárgyalásokat, megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. De nagyon örülök ennek a mai egyeztetésnek, a mai találkozónak, külön köszönöm Picula képviselő úrnak, és köszönöm azokat a kiváló egyeztetéseket, amelyeket a múlt héten Podgoricában tartottunk, amikor is Picula úr nálunk járt. Úgy látom, az Európai Parlamentben barátok, barátaink vannak, akik értik a célkitűzéseinket, értik a helyzetünket. És remélem, hogy segítik a jövőben az európai ambícióinkat. Ez a találkozó, ez az egyeztetés a parlamenti elnökök részvételével, képviselők részvételével, a külügyi szakbizottsági tagok részvételével is, mindenkivel, aki érdeklődik a Nyugat-Balkán régiója iránt, számunkra egy nagyon fontos üzenet. Azt mutatja, hogy nem elérhetetlen a, az Európai Uniós tagság. Nagy érdeklődéssel várjuk a február 5-i ülés eredményeit is majd. Találkoztam a bővítésügyi biztossal is, aki beszélt arról, hogy lendületet kívánnak adni azoknak az országoknak, amelyek régebb óta tagjelölt országok, ilyenek Szerbia és Montenegro. Nagyon fontos, hogy a folyamatok felgyorsuljanak, egyértelművé váljon a módszertan, Nagyon fontos számunkra az is, hogy a szomszédos országok, Szlovénia, Horvátország segítettek bennünket ebben a folyamatban, és ez továbbra is így van. Érdekes kérdés, hogy hogyan lehetne az előttünk álló folyamatokban lehető legjobban bevonni az érintett regionális parlamenteket. Nagyon fontos témák persze az európai integráció is és a reformok. Nagyon fontos, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát az Európai Unióba, az Európai Unió intézményeibe. Nyilván tudom, hogy vannak bizonyos problémák az, in- az Európai Uniós intézményeken belül, ezeket meg kell oldani, de ez nem jelenti azt, hogy másokat kizárnak. A bővítés folyamata és az intézményi reform folyamata párhuzamosan kell, hogy megtörténjenek. Nem zárják ki egymást. A polgáraink azt várják, hogy végső célként az EU-s integrációt tartsuk szem előtt. Nyolcadik éve zajlanak a csatlakozási tárgyalások. Azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy a célhoz vezető út ugyanolyan fontos, mint a cél, ez esetben a tagság, de a megértésüket kérném, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy a mi esetünkben a legkézzelfoghatóbb az EU-s perspektíva, esetleg még Szerbia esetében, de gondoljanak csak bele, hogy milyen Bosznia-Hercegovina helyzete, Albánia helyzete, Észak-Macedónia helyzete. Úgy gondolom, fontos, hogy összefogjunk és közösen gyorsítsuk fel a folyamatokat, és együttműködjünk egymással ez, ebben. Fontos, hogy a válságos idők, a nehéz idők lendületet adjanak, ösztönözzenek bennünket arra, hogy nekilássunk a legfőbb feladatoknak, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniós integráció a második világháború lezárulta után a legfőbb ilyen projekt vagy feladat volt, és továbbra is az. Az Európai Unió az elmúlt évtizedekben kétszeresére nőtt, és szeretnénk, hogyha még nagyobbra nőne. Azáltal, hogy mi is csatlakozunk. Nagyon sok jelentős lépést, előrelépést tettünk már ebbe az irányba, a magunk részéről, azonban nem elég beszélni arról, hogy milyen fontos az együttműködés, milyen fontos a bővítés, hanem anélkül, hogy további időt vesztegetnénk, fontos, hogy a gyakorlatban is megtegyük a szükséges lépéseket. A montenegrói parlament dolgozik ezen, ellátja törvényhozói, döntéshozói feladatát, sokkal több eszmecserét folytattunk a releváns témákban az elmúlt időszakban, folyamatosan egyeztetünk a fiatalokkal, a különböző ágazatok képviselőivel, ami pedig a régióban található országokkal való együttműködést illeti, rengeteg konferenciát szervezünk. A Cetinjei Parlamenti Fórum, amelyet már 16 éven kereszt, éve szervezünk, úgy gondolom a regionális parlamenti együttműködés nagyon jó platformjának bizonyult. Még egyszer köszönetet szeretnék önöknek mondani, hiszen önök nagyon nagy mértékben segítik a munkánkat, munkánkat önök a mi szószólóink, itt Brüsszelben és a tagállamokban is. Arra kérném önöket, hogy még határozottabban, még nagyobb lendülettel támogassák a közös projektünket, ez pedig egy egységes és stabil Európa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Telet Cseferi következik, az Észak-Macedón parlament elnöke. Благодарам, господине Picula. Köszönöm szépen, Picula úr, a szót. Szeretnék üdvözölni minden jelentéstevőt, illetve társelnököt. Nagyon fontos lehetőség ez számunkra, hogy találkozhassunk önökkel, egymással, és megbeszéljük azokat a kérdéseket, melyek nagyon komoly és jelentős súlyjal bírnak azon témát illetően, azon az úton, amely Európai Uniós tagságunk felé vezet. Nagyon ö, hosszú és nehéz után mögöttünk, miután aláírtuk a társadalmi megállapodást, és az EU csatlakozásra jelentkeztünk benyújtottuk a jelentkezésünket. Ezt követően egy évvel később megkaptuk a tagjelő státuszt. 2009-ben négy évvel a ezen státusz elnyerés után megkaptuk az első pozitív ajánlásokat a csatlakozási tárgyalások megindítására és ehhez csatlakozott az a döntés is, mely a állampolgáraink számára vízumkönnyítéseket is magával hozott. Azóta, tavaly óta tíz pozitív jelentés született, és tíz ajánlás a csatlakozás tárgyások megkezdésére vonatkozóan. Így módon az a várakozásunk, illetve várakozásaink ennek megfelelően növekedtek. Az európai intézmények pozitív jelentései, amelyek számot adtak hazám előrelépéseiről, joggal keltettek várakozásokat. És az októberi döntés aztán nagyon nagy csalódást okozott, az, hogy végül is nem került elfogadásra az a döntés. Mindemellett, ennek ellenére továbbra is az európai úton maradunk. Az Európai Parlament által tavaly elfogadott állásfoglalás, amely a régi országainak teljes tagságot ígér, a fény az alagút végén számunkra, és remélem, hogy ezúttal a, az új bővítési módszertan elfogadása révén, és a a tárgyalások dátumának kijelölése Észak-Macedónia és Albánia kapcsán párhuzamosan halad majd, és a tavaly októberi csalódásra okot adó döntést pedig revidiálják, Fontos tudni, hogy politikai vezetők érvként használták ezt a döntést, erre hivatkozva előrehozott választásokat írtak ki április 12-ére, mint talán tudják, és az előrehozott választások során azt reméljük, hogy az állampolgárok ismét támogatásukról biztosnak bennünket, illetve amellett voksolnak, hogy tovább haladjunk az európai úton. Reméljük, hogy a választások úgy alakulnak, ahogy várjuk. Nincs arra ok, <clears throat> hogy másképp gondolkozzunk. Minden választási ciklus 2016 óta a ügyvívő kormány által került megszervezésre. Ugye az ügyvívő kormány legfőbb célja az, hogy méltányos választásokat írjon ki. Januárban került kinevezésre ez az ügyvívő kormány. és a parlament felhasználásának dátuma is rögzített a választási folyamat révén. A Jean folyamat és a berlini folyamat is érvényben van. Reméljük, <clears throat> hogy az új stratégia az Európai Uniós fejlesztés tekintetében 2022-ig lehetővé teszi számunkra, hogy aktívan részt vegyünk nézeténk ismertetésére az európai jövőt illetően. Köszönöm a figyelmüket, ha van kérdésük, szívesen válaszolok majd rá. Köszönöm szépen, most pedig Maja Gojkovics asszonyt kérem meg, a szerb képviselőház elnökét, hogy tartsa meg hozzászólását. Köszönöm szépen, Picula úr, köszönöm szépen az európai parlamenti képviselőknek, és köszönöm a nyugat-balkáni országok parlamentjeinek elnökeinek felszólalását is, akik már felszólaltak az imént, és megpróbálták némileg bemutatni önöknek ezeket, ezeket az országokat, amelyek törekvése az, hogy egy nap az Európai Unió teljes jogú tagjává váljanak. Itt azt írja, hogy 6 perc, 45 másodperce beszélek már, hát ez lehetetlen. Minden esetre önök jelentés tevői az Európai Parlament részéről a nyugat-balkáni országoknak, úgyhogy önök minden bizonyal mindent tudnak már rólunk, mindent tudnak a politikai céljainkról, és a belpolitikai adottságokról, és ezért én most nem akarnám bemutatni a hazámat önöknek, hiszen hogyha a nyugat-balkáni munkacsoportnak külön be kellene mutatni Szerbiát, amely ugye tagjelölt ország, akkor az nagyon nagy gond lenni. Lenne ör, őszintén remélem, hogy ez erre nincs szükség, és tudnak már mindent rólunk. Nagyon örülök azonban a mai lehetőségnek, hiszen ma itt Brüsszelben nyílt, nyíltan tudunk egyeztetni egymással az Európai Unió bővítési politikájáról, és annak nyugat-balkáni vagy délkelet-európai vetületeiről. Ugye mindenki használhatja azt az elnevezést, amely szívéhez közelebb áll. Úgyhogy nagyon jó ez a mai lehetőség, de ami nem jó, az az, hogy én ma például először járok itt, és először egyeztethetek az Európai Parlament képviselőivel arról, hogy Szerbia egy nap majd az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, majd egyszer vagy nem. A szerb köztársaság parlamenti elnöke vagyok már egy ideje, és most fordul először elő az, hogy arról egyeztethetünk, hogy egyszer majd mi is teljes jogú tagállam leszünk, és mi is itt ülhetünk önökkel, ugyanezekben a pacsorokban, és együtt dönthetünk majd a kontinens jövőjéről. Aláírtunk egy nyilatkozatot közösen, ami egy nagyon fontos üzenet számunkra, mert néhány hónappal ezelőtt mindannyiunkat nagyon megdöbbentett az a döntés, hogy nem kezdik meg a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával. Véleményünk szerint őszintén szólva ez egy nagyon rossz döntés volt, nem csak ezen országok polgáraival szemben, hanem az egész régió polgáraival szemben. Ugye mi képviseljük közösen ezt a régiót itt ma este. Remélem, hogy ez nem precedens, és úgy vélem, hogy az Európai Unió komolyan veszi ezt a kérdést. Remélem, hogy időközben majd megváltozik a gondolkodás ezzel kapcsolatosan. Franciaország ugye nyíltan kimondta, hogy nem akarja megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, de reméljük, hogy ez változik még. Azt szeretnénk mi önöktől hallani elsősorban, hogy mi a magunk részéről mit tehetünk annak érdekében, hogy az Európai Unió kedvezőbb döntést hozzon a jövőben? Hogyan lehet megszüntetni azokat a félelmeket, amelyek a nyugat-balkáni bővítéshez vagy csatlakozáshoz kapcsolódnak, illetve ahhoz, hogy esetleg egy szép napon megnyitják a csatlakozási tárgyalásokat az említett országokkal. Mi a magunk részéről elvégezzük a szükséges feladatokat, mik azok a félelmek, amelyek a mi integrációs előrelépésünkhöz kapcsolódnak. Jó lenne tudni, hogy ez pontosan miben áll, illetve hogy mi hogyan oszlathatnánk el ezeket a félelmeket. Nagyon pozitív lépésként tekintünk erre a mai egyeztetésre, és reméljük, hogy nem is marad ennyiben, és lesz folytatás ennek a folyamatnak. Mindenképpen szeretnénk, hogyha partnerekként tekintenének ránk ebben a folyamatban, és azt szeretnénk önöktől hallani, hogy mi hogyan, mit tehetünk annak érdekében, hogy az Európai Unió számára megszűnjön ez a dilemma, amely újabb tagállamok csatlakozásához kapcsolódik, arra vonatkozik. A regionális együttműködés úgy gondolom nagyon jó, legalábbis a parlamentek szintjén mindenképpen. mi megtesszük a magunk részéről a szükséges lépéseket, összhangba hozzuk a jogalkotásunkat az európai menetrendel, és nagyon jó lenne, hogyha az együttműködés szorosabb lenne a jövőben, és nem csak akkor merülne fel az együttműködés lehetősége, ha önök valamilyen problémát tapasztalnak Szerbiával kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Köszönjük minden hozzászólónak a bevezetőt, most pedig az Európai Parlamenti képviselőkön a sor. Először, ahogy bejelentettem, a jelentéstevőknek és a delegáció elnököknek adom meg a szót. Menjünk az ABC szerint. Három percet, maximum három percet szám vagy egy hozzászólásra, hogy minden többen hozzászólhassanak a vitához. Isabel Santos asszony, Albánia, jelentés tevője kap meg először a szót. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni az egyes parlamentek eh, képviselőit. Ez a rendezvény rendkívül fontos számunkra. Ez a parlament az Európai állampolgárok által választott, közvetlenül választott testületként önökkel szemben különös felelősséggel bír. Ezt kifejeztük abban az állásfoglalásban is, amely, amelyben, amelyre utalt is több hozzászóló, az Európai Parlament úgymond szabát adta a csatlakozási folyamat folytatásához, és a parlament szavában bízni lehet. Azok a felszólalások, amelyeket én és más képviselőtársaim tettek annak idején a házban, támogatták ezt az álláspontot, és jól tudjuk, hogy milyen ö, vállalásokat tettünk a nyugat-balkáni államokkal szemben. Remélem, hogy ez a mai találkozó folytatásra talál majd, tehát továbbiak követik, és azt is remélem, hogy folyamatos kapcsolatot tudunk fenntartani állandó kapcsolatot és párbeszédet, a csatlakozási folyamatot segítve, mert a parlamentek azokban a reformokban, amelyek az Európai Unió csatlakozás útját jelentik, rendkívül fontos. A parlamentek szerepe tehát nem eléggé hangsúlyozható, és önökön áll vagy bukik a folyamat sikere ilyen értelemben. Egy dolgot szeretnék kérni önöktől, nem mást, mint hogy hogy a hogy lássák a, a tanácsok októberi döntését csak egy, egy rossz döntésnek, és ne akadályozza önöket abban ez a rossz döntés, hogy folytassák a reformokat. Mert ezek nagyon jelentős reformok azok, amelyeket önök folytatnak. nem csak az EU csatlakozási folyamata szempontjából, hanem ezek a reformok fontosak az önök állampolgárai és nemzetei szempontjából. Ezért fontos, hogy ne puhítsák fel ezeket a reformokat, hanem ugyanazzal a kemény lendülettel folytassák, ahogy eddig tették, és, mint mondottam, számíthatnak a mi támogatásunkra és elkötelezett segítségünkre a folyamat egész szakaszában. Ugye nagyon sok bürokrácia terheli ezt a folyamatot, újra kell gondolni döntéseket, más perspektívában megvizsgálva, de ez, mint mondtam, nem ok arra, hogy önök megálljanak a reformok útján, amelyen eddig haladtak, sőt, a lehetőleg gyorsabban haladva, anélkül, hogy hátat fordítanának azoknak a vállalásoknak, amelyeket mind a két fél tett. Köszönöm, Izabel. A következő hozzászóló Manolis Kefoglánis úr, az albániai delegáció vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Létezik egy parlamenti állásfoglalás arról, hogy Albániával és Észak-Macedóniával kezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. És nagy csalódás, hogy ez nem történt meg. Az Európai Parlament amellett kardoskodott, hogy meg kell nyitni a tárgyalásokat ezzel a két országgal. Albánia 2014. júniusában kapott tagjelölt státuszt, jelentős előrelépést tett azóta, az öt legfontosabb prioritáshoz kapcsolódó területeken, amelyeket teljesíteni kell a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Az Orbán kormánynak még a jelenlegi problémákkal is meg kell küzdenie. Én őszintén optimista vagyok továbbra is, és hiszek abban, hogy az Európai Unióban megszületik a konszenzus a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről Albániával és Észak-Macedóniával a következő hónapokban. Szeretném kihangsúlyozni, hogy vissza kell állítani az Európai Unió egységes álláspontját a bővítéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Viola Vonkremon eh, Taubel eh, asszonynak adom meg a szót, koszovói raportőr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti elnökök. Tényleg lenyűgözött az, amit elmondtak, hiszen azért nagy csalódás érte önöket, önök teljesítettek kötelezettségeket, többségében a technikai követelményeknek megfeleltek, a vízumliberalizációt említeném Koszovó esetében, bővítési tárgyalások megkezdhetők lettek volna, és jelenleg a hangulat nem csak, hogy pozitív, nem optimista is lehetne. De nagyra értékelem, hogy önök milyen nyitottak, és készen állnak arra, hogy egy stabil, jó együttműködés kezdődjön. Mi is ezt akarjuk, akik itt ülünk. Természetesen igaz, ahogyan többen önök közül kihangsúlyozták, önök hagyatkozhatnánk ránk, parlamenti képviselőkre, mi támogatjuk önöket, mi határozottan támogatjuk a bővítési folyamatot. A parlament nagy többségére igaz ez, különböző állásfoglalásokban is ezt leszögeztük. A parlamenti elnök asszony azt is megkérdezte, hogy eh, mit tehetünk mi még, eh, és eh, van, aki említette önök közül a választásokat, valahol már voltak választások, és várjuk, hogy megalakuljon a kormány. Jó lenne, hogyha stabilizálódna a helyzet, ahogyan Izabel is ezt említette, és erősítenék a reformokat minden területen területen, hogy megfeleljenek a saját polgáraik igényeinek, ugye, akik szeretnék, hogy legyen kormány, hogy rendbe tegyék az egészségügyet, az oktatást. Itt nem csak külső nyomásról beszélhetünk, itt az önök saját motivációjára, ambícióira van szükség, hogy javuljon az országok helyzete. Kicsit itt egy ilyen szendvics szerepét töltjük be pénzügyi támogatást adunk, de önöknek kell megtenni sok mindent, hogy jobban élhessenek a polgáraik. párti pluralizmus kérdése ügyében Szerbiára tekintek, azt hiszem nagyon fontos jelzés lenne, hogyha az országban az ellenzék is részt vehetne a politikában, és nem lenne azért olyan riasztó a politikai keretek rendszere. Folytatni kell a reformokat ezekben az országokban, a több pártiság, sokszínű párti rendszerek, az alapvető jogok, garantálása minden pártnak, akik, amelyek részt vesznek a választásokon. Ezek alapfeltételek itt az Európai Unió számára. Reméljük, hogy a főképviselő csütörtökön és pénteken tendő látogatása nagy előrelépés lesz. Köszönöm szépen, Véla von Kramontaudel. Vladimir Bilcsik következik, aki a montenegrói delegáció vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm parlamenti elnök asszony és elnök urak a beszédeiket. Valóban rendkívüli ez a mai alkalom, de hát akkor is csak egyik az események, rendezvények között, mert rendszeresen kell, hogy legyenek, legyen párbeszéd, vagy gyakran legyen, kell, hogy legyen eszmecsere, itt az Európai Parlament és a nyugat-balkáni országok között. De most először van egy ilyen tényleg ilyen intenzív megbeszélés. Ön azt mondta, hogy a leginkább barátságosan a parlament áll hozzá a bővítéshez, és ez igaz, ez így van. A bővítés nagyon lelkesítő volt éveken keresztül az Európai Unióban, úgyhogy ez a csúcs találkozó fontos politikai üzenetet fogalmazott meg a tagállamok ülnek a tanácsban, és fontos, hogy mi ne csak itt üljünk, hanem az érdemi kérdéseket valóban megbeszéljük, és világos üzeneteket fogalmazzuk meg. Ezeket a régióban meg kell, hogy hallják nyugat-balkáni országban. És helyre kell állítani a bizalmat, a bővítésbe vetett bizalmat, és azt a, azt is, hogy önök bízzanak a reformokban, és ne legyenek ilyen, hát ilyen habozó, bizonytalan jelzések, üzenetek, mint amire tavaly októberben sort került. Támogatjuk, hogy Albániával és Észak-Macedóniával minél előbb megkezdődjenek a tárgyalások, idén márciusban akár. Ez nagyon fontos üzenet lenne a régió számára, hiszen fontos eh, választások éve az idei év. Ugye Montenegróban ősszel lesznek választások, de azt megelőzően Észak-Macedóniában lesznek választások, és hát természetesen Szerbiában is. A kolléganőm Viola aláhúzta, hogy mennyire fontosak ezek a választások az európai perspektíva szempontjából is. Mindez tehát rendkívül fontos. És hagyj húzak alá még egy dolgot, ez pedig a szólásszabadság, a sajtószabadság, a média szerepe. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy legyen egy élő, lüktető demokrácia. Szükség van eh, aktív eh, médiára, olyan tagállamban élek, ahol egy eh, két évvel ezelőtt meggyilkoltak egy oknyomozó újságírót. Tehát nagyon fontos év a bővítés szempontjából, és reméljük, hogy a jövőben, majd az Európa jövővel folytatódó konferencián is találkozunk önökkel valamilyen társult résztvevő formában. Különböző formátumokban együtt szeretnénk minél többet együtt dolgozni önökkel. Köszönöm, Bilcsik úr! Irán Kücsuk úr következik, állandó jelentéstevő Észak-Macedónia számára. Köszönöm szépen, Picula úr, tisztelt képviselők! E, Sok előtt beszélek most. nagyon bonyolult ügy a bővítés. Én szeretnék e, konstruktívan hozzáállni ehhez, és az objektív, e, a célunk az volt, hogy hogyan tehetnénk kézzel foghatóbbá, nyitottabbá, eredményorientáltabbá a bővítési folyamatot. Ez a kérdés egyik oldala. Ha viszont megnézzünk egy közel múltbeli euróbarométer felmérést, az osztrákok 67% a, a németek, 64% a Franciaországban is a 65%-a nem támogatná a lakosságnak a bővítést. Mit tehetünk, hogy megváltozzon a percepció erről a régióról ezekben az országokban? de számomra ennél is fontosabb, hogy a zágrábi csúcs ég még azt megelőzően, hogyan tudnánk ezekben az országokban a politikai elitet rávenni arra, hogy helyes döntéseket hozzák meg. Emlékezzünk csak arra, hogy eh, mi történt ugye októberben, eh, de nem elég, hogy ezt állandóan ismételjük és felhozzuk. Vonjuk le a tanulságokat. És a legfontosabb tanulság számomra, számunkra az Európai Unió számára, az az, hogy véget kell vetni az üres ígéretek politikájának. Nyugat-balkáni országok, mintha itt az EU hátsó udvara lennének, nem, ők integráns részévé kell, hogy váljanak az EU-nak. Itt eh, valamennyien tudjuk, hogy az Európai Unió hát szigorú, de azt is tudjuk, hogy fair és méltányos is az Európai Unió. 2019-ben az Európai Unió nagyon szigorú volt a nyugat-balkáni országokkal, de nem volt elég fair, nem volt elég méltányos. 2020-ban méltányosabbaknak kell lennünk. Most egy geopolitikai bizottságunk van, és nagyon helyesen hangzott el Zágrában, Hogyha tényleg geopolitikai bizottságot akarunk, akkor együtt kell működni a régi országaival. Ez a legfontosabb üzenet. Én bizakodó akarok lenni, nagy lehetőségeket látok 2020-ban, de azért realistának isnak kell lennünk. Két oldal, mind a két oldalra szükség van önöknek, folytatni kell a reformokat, ezeket meg kell valósítani, mégpedig ígéretes módon, társadalmi igény igényeknek megfelelően, nekünk pedig az EU intézményeknek be kell tartani az ígéreteket. Hogyha valamit megígértünk, akkor azt teljesíteni is kell. Köszönöm szépen, Kücsök úr! Köszönöm, Kücsök úr, most pedig örömmel látom Paolo Rangel urat, aki Bosznia-Hercegovina tárgyában jelentéstevő. Három perc, ugye a maximum hozzászólási idő, parancsoljon. Köszönöm. Elnézést szeretnék kérni, különösen vendégeinktől, mert engem elrabolt a frakcióelnököm, túszul az elmúlt egy órában, így nem tudtam időben ideérni. De Európa, az Európa jövővel foglalkozó konferencián néhány aspektusára való felkészülésünkben nagyon komolyan reméljük, hogy részt vehetünk a, ebben részt vehetnek majd a balkáni országok is, és egy nagyon jó perspektívát kínál. Európa jövőjéről gondolkozva nem lehet elképzelni Európa jövőjét a Balkán nélkül. A Balkán nélkül Európának nincs jövője. Ez volna az én nyilatkozatom. Hozzáfűzném azt is, hogy azt hiszem, különösen Bosznia-Hercegovina esetében hatalmas felelősség hárul ránk az Európai Unióra, hogy segítsük egyenlőként, együttműködve, mindenféle paternalizmus nélkül az összes résztvevőt, intézményt, politikai pártot, civil társadalmi szereplőket abban, hogy erőfeszítéseiket kifejtsék, és azokat a kritériumokat és sztenderdeket teljesítsék, amelyek első lépést jelenthetnek Bosznia-Hercegovina tagjelölt státuszához. Ez rendkívül fontos volna, és azt hiszem az Európai Parlament, mint intézmény, emellett kell kiálljon, ezért kell harcoljon, és persze bosnyák barátainkat is arra szeretnénk kérni, hogy segítsenek bennünket ebben, vannak kérdések, ahol még <clears throat> teljesítmény, teljesítményük kell, ahol még van bőven haladni való, és ugyanakkor ezeket realista lehetőségeknek tartom, és azt gondolom, hogy a bosnyákok az összes közösségből ben élő állampolgár megérdemli a politikai erőfeszítéseket az európai és bosnyák politikusok részéről, hogy ezen állampolgárok előtt fennmaradjon a boldogulás perspektívája, perspektívája, hogy a közeljövőben csatlakozhatnak a demokratikus nyílt intézményrendszerekhez. Ebben én optimista vagyok és pozitív. Szerintem ezt meg tudjuk lépni, és bizonyos szempontból az az epizód, amely Észak-Macedóniával és Albániával történt, egyfajta ébresztő csengő volt, az európaiak számára, és arra sarkal bennünket, hogy pozitívan tekintsünk a Balkára. Ez az én, választ, ez az én ö, vállalásom és a pártomé. Most pedig Tanya Fajonnak szeretném megadni a szót, az Európai Parlament delegáció vezetője a Szerbiával kapcsolatos tárgyalásokban. Köszönöm, Tonino. Köszönöm, Tonino. Jó estét mindenkinek! Szlovénül fogok beszélni, mert hogy lehet, vannak tolmácsaink. 11 év vagyok európai parlamenti képviselő, és az első alkalom, hogy ezt a nagyszerű ö, ezen a rendezvényen részt vehetek, ahol a régi összes parlamentjének elnöke jelen van. Ez nagy eredmény, és gratulálok Szaszóli elnöknek, hogy megszervezte. Úgy hiszem 2020 az áttörés éve lehet, és a bővítést ismét sikertörténetté alakíthatjuk. A kölcsönös bizalom, a politikusokba vezet bizalom jegyében, és a nyugat-balkáni politikusok is tartják ígéreteiket. Ez az év perdöntő lehet, és reméljük jó felé fogunk haladni. Az Észak-Macedónia és Albánia tárgyában egy döntés nagyon nagy hiba volt. És Koszovó ügyében is. Koszovó az első ország, amely teljesítette az összes standardet, normát a vízumkönnyítés érdekében, és még mindig várják ezt a döntést. Az Európai Unió nagyon sokat vesztett hitelességéből ezek miatt, eljött ide annak, hogy ezeket a hibákat orvosoljuk még az észak-macedóniai választások előtt, aztán Szerbiában is lesznek választások április végén, és a delegáció vezetőjeként őszintén remélem, hogy mindenki érzi, hogy a szabad és méltányos választások feltételei meg kell teremteni. Nem, jól lenne, nem lennének utcai tüntetések, vagy, vagy ha kizárnák az ellenzéket a választásokból, vagy nem, nem lenne jó, hogyha működésképtelen parlamentek alakulnának az ellenzék kizárásával. Remélem tehát, hogy a csúcs, a Zágrábi csúcs azt is magával hozza majd, hogy az Európai Unió pozitív üzenetet fogalmaz meg a Nyugat-Balkán címére, és tovább lehet lépni majd. Egy horvát képviselő mondta ma, hogy amikor Horvátország tárgyalt, akkor a kemény munka meghozta a gyümölcsét. Ez ugyan akkor igaz volt, ám az elmúlt hónapokban azt is láttuk, hogy nem mindig ez az eredmény. A tárgyalási folyamat nem mindig működik jól, úgyhogy szerintem egy friss levegőt kell vegyünk, új dinamikát, új életet lehelve az együttműködésbe, és az együttműködésünk és az őszinte párbeszéd reméljük némi türelmet is magával hoz majd, és erősíti a bizalmat, és mindez a folyamat újraindítását jelenti. Nagyon fontos a fiatalokra is gondolni, mert a régióban élő fiatalok elhagyják a hazájukat, ez is nagyon hogy teszi, hogy az Európai Uniós csatlakozás perspektíváját erősítsük. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a fiatalok számára jobb perspektívát, jobb jövőt kínáljunk. Ez persze megosztott felelősség Európában. Vannak persze bírálatok, de nem szabad minden negatívan, negatív fényben vizsgálni, ezek konstruktív bírálatok és kritikák besedo. Reporters and delegation... Köszönöm hozzászólásokat. A jelentőstevők és a delegációvezetők beszéltek. Most, most a fő probléma számunkra az idővel való gazdálkodás, mert 10 perc múlva a tolmácsok nélkül kell dolgozunk. És most adok további parlamenti képviselőknek szót de kérem mindenki két percre szorítkozzék. Zsán Zalkó parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Angolul beszélek, hogy jobban értsenek, mert horvát nyelvű nincs. Nem, nem tudom, horvátul. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a nagyon hasznos ülést ma. és köszönöm az Észak-Macedón parlament elnökének, hogy elmondta, hogy a döntés Macedón, Észak-Macedónia és Albánia tárgyában hozott par, európai parlamenti jelentés, állásfoglalás a fény jelenti az alagút végén. Én voltam a tárgyaló fél az Európai Néppárt részéről a jelentés ügyében, állásfoglalás ügyében, Észak-Macedónia és Albánia kapcsán és több mint 500 kollega képviselő támogatta a jelentést. Reméltük, hogy a horvát elnökség alatt Horvátország segítheti a tárgyalások megnyitását, és nagyon aggaszt, hogy ez csúszik. A Nyugat-Balkán nagyon kényes a helyzet, és itt Bosznia-Hercegovinára is gondolok. Az Európai Parlament hangját ott meghallgatják, de a döntéseket nem hajtják végre. Észak-Macedóniában tesznek valamit, Szerbiában és Montenegróban és Koszovó is meghallgatja a hangunkat. Hát mi történik Bosznia-Hercegovinában? Hercegovinában négy állásfoglalást fogadott az Európai Parlament eh, Bosznia-Hercegovina ügyében megkerüljük a Brexitet, holnap szavazunk a Brexit ügyében, a nagypénteki béke megalapodás révén miatt is minden EU állampolgárt védünk, akik Észak-Írországban él. Hát mi történik az az egymillió horvát állampolgárral, akik Bosznia-Hercegovinában élnek? Zvizics urat és Csavics urat kérdezem, mikor hajtják végre az Európai Parlamenti állásfoglalását Bosznia-Hercegovinában, különös tekintettel az alkotmánybírósági döntések végrehajtására. Köszönöm. Remen Klos úr. Köszönöm. Én is szlovénul fogok beszélni. Van tolmácsolás? Van. Köszönöm szépen. Én azt szeretném elmondani, hogy hazám erősen támogatja a bővítési folyamatot, a Nyugat-Balkán, és, illetve Észak-Kelet-Európa térségében. És még egy fontos dolog, azért is érdekelt vagyok, mert a Bosznia-Hercegovina baráti intergroup elnöke is vagyok. Fontos, hogy végrehajtsák az állásfoglalásokat, de nem csak ezt várom, hanem azt is, hogy a bírósági döntéseket is végrehajtják nem csak a, a, az önök államának bíróságait, hanem az Európai Bíróság döntéseit is. Ez komoly kihívás az EU számára is. Sokszor nem értjük, miben állnak a kihívások, vagy talán nem akarjuk érteni, de azt hiszem, itt az előny az, hogy az EU számára világos és egyes államokra fókuszált szakpolitikára van szükség, külön-külön. Az egyes államok a, ki, a készség felkészültség különféle fokozatain állnak, és ennek megfelelően kell segítsük őket a reformok végrehajtásában. Nyíltak kell legyünk minden intézkedés tekintetében, egyes intézkedéseket miattunk hoznak meg tudni, például a migráció kezelésében, <clears throat> Tehát itt inkább a migráció kezelése az EU számára előnyös, és nem a térség számára. Ám a közös cél megragadható. Önök előbb-utóbb szeretnénk az EU tagjai között üdvözölni. Ki kell dolgoznak tehát olyan mechanizmusokat, amelyek révén lehetővé tehetik és stratégiai célok elérését. Köszönöm szépen, Falka George úr kapja meg a szót. Köszönöm, üdvözlöm. A delegációkat. Szerintem az EU nem volna teljes, hogyha egyes államok, nyugat államok kívül maradnának rajta úgyhogy mindig is támogatója voltam a nyugat-balkáni csatlakozásnak. 1989-ben, amikor a Temesvári fordalom elindult, az akkori jugoszláv nagykövetséggel tartottunk kapcsolatot, és sokan nekik is köszönhetjük a szabadságunkat. és arra sarkoljuk önöket, ezen emlékek alapján, hogy önök is a reformokat folytassák, a szabadság útján haladva, és remélem, hogy az európai politikusok is aztán értékelik majd ezeket az erőfeszítéseket az önök részéről. Uh, now it's time for... Eljött az idő, hogy Franz Bogovicsnak adjam meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném én is köszönteni a parlamenti elnököket. Nagyon örülök, hogy itt vannak az Európai Parlamentben, hiszen a parlament a nyugat-balkáni országok legnagyobb barátja. Mi azonban támogattunk egy negatív döntést is, mint az EU októberben. Fontos azonban, hogy jelezzük együttműködési hajlandóságunkat ezzel a régióval, e, csak így lehet előrelépni. Az Európai Unió számít a jó együttműködésre. Szerintem közösen meg fogjuk találni a megoldást, a válaszokat a legfontosabb kihívásokra, kérdésekre, hogyan tudjuk e, biztosítani a megfelelő bővítési folyamatot, és e, hogyan lehet garantálni az európai értékek tiszteletben tartását az önök országaiban. Ehhez azért időre lesz szükség. Először a regionális együttműködést kell létrehozni. De az Európai Unió is több erőfeszítést kell, hogy tegyen, több segítséget kell, hogy adjon az önök országainak, hogy végre tudják hajtani a szükséges reformokat, különösen az infrastruktúra, a gazdaság, a mezőgazdaság területén. Itt gyakorlatias megoldásokat kell találni. És ennek alapján az örök országaiban élő emberek eh, kialakítják kialakítanak majd egy sokkal erőte, erősebb európai identitást maguk számára. És ez a folyamat lehetővé teszi majd, hogy az önök országai hozzáférjenek más pénzügyi eszközökhöz, az előcsatlakozási eszközön kívül is, és ezek segítenek majd önöknek abban, hogy jobban elérjék a céljaikat könnyebben, gyorsabban. Itt a, gondolok például a zöld megállapodás, a Green Deal forrásaira is. Nem szabad, hogy a fiatalok elhagyják az önök országait. Köszönöm szépen, és Herman Decs kollega lesz az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen. Igen, ugye beszélhettek az anyanyelvemen, igen, még van tolmácsolás. Szeretném üdvözölni valamennyiüket, és biztatnám is önöket. Október, ugye ez nagyon kemény csapás volt, nagyon nagy csalódást okozott, ami októberben történt. Mi most mindenek előtt szeretnénk segíteni, hogy le tudják küzdeni ezt a csalódottságot. A balkáni országokat én sokkal nehezebb időkben ismertem meg, vagy 80-as években, 90-es évek elején, és nagyon örülök, hogy most itt üdvözölhetem Önöket, amikor is konstruktív eszmecserét folytatunk, és egy nagy közös projektet akarunk együtt megvalósítani. A nyugat-balkáni országok nem lehetnek fehér foltok a térképen, ez, ez eh, fatális lenne Európa számára, hiszen eh, Európa része, ez a régió. Szorít az idő, és nem mindig okvetlenül pozitívak a fejlemények. Vannak olyan szereplők, eh, akiknek az az érdeke, hogy továbbra is megmaradjon ez a fehér folt a térképen. Most mindenek előtt arra van szükség, hogy higgyenek a demokratizálódási folyamatban, hogy történjenek eh, előre, történjen előrelépés, legyenek ösztönzők, támogatás, közeledés az Európai Unióhoz. Tehát egyrészt támogatás, pénzügyi támogatás is, másrészt pedig lelkesedésre is szükség van. Ezt a fejezetet a nyugat-balkáni országok csatlakozásáról eh, fel kell gyorsítani, remélem, hogy erre még idén sor kerül és azt hiszem, hogy szükség van ehhez azért némi lelkesedésre is. Köszönöm, kedves kollégák! Az AFET elnök eh, David McAllister nevében, aki nem tudott ma itt lenni, és eh, az AFET Nyugat-Balkánnal foglalkozó munkacsoportja nevében azt hiszem elmondhatjuk, hogy ma itt egy nagyon fontos találkozó zajlott le az Európai Parlamentben. Köszönöm eh, az aktivitásukat, azt is, hogy itt voltak, látjuk a közös célokat, és mindenképpen meg kell találnunk annak a módját, hogy segítsük a bővítési folyamatot. Még egy utolsó megjegyzést, ha megengednek. Három nap múlva az Európai Uniónak egyel kevesebb tagja lesz történetében először. De független attól, hogy mi volt, mi lesz a Brexit-tel, ez egy nagyon komplex folyamat lesz, de ezzel együtt úgy tűnik számomra, hogy könnyebb elhagyni az Európai Uniót, mint manapság csatlakozni az Európai Unióhoz. A bővítéssel kapcsolatos politikát azért megint rendbe kell tenni. Köszönöm, hogy részt vettek az eszmecserében. Remélem, hogy még találkozunk máskor is itt az Európai Parlamentben. És mielőtt befejezzük az ülést, még annyit mondanék, hogy már nincs vesztegetni való időnk. Az Ágrábi csúcs találkozó előtt közös és nagyon pozitív kötelezettségvállalásra van szükség, hogy kinyilvánítsuk, megvan az egység a bővítés mellett Európában. Stabil eh, jólét tett felmutató eh, jövőt eh, demokratikus elszámoltathatóságra, jogállamiságra kell alapozni. Még egyszer köszönöm, kedves parlamenti elnökök, hogy itt voltak. Kérem, hogy úgy térjenek haza, hogy tudják, nagyon határozott támogatást kaptak az Európai Parlament minden frakciójától és vezetését